fogunk szavazni 12 órakor az adott állásfoglalásról. És ezzel lépjünk is tovább. A következő napi rendi pont Philip Juvin jelentése a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról. Ahogyan önök is tudják, a vita során a következő az eljárás. Először a jelentéstevő kap szót, majd spontán felszólalások következnek, Bizonyára önök is megértik, hogy egy kicsit nagyvonalúbb leszek, másfél percet adok minden felszólalónak, de másfél perc után ugyanígy elveszem majd a mikrofont, mint normális körülmények között egy perc után a spontán felszólalások keretében. Filip Zsüven kapja meg a szót négy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Miért foglalkozunk a reklám tevékenységgel ebben a jelentésben? Nos, azért, mert a reklám lehet kiváló és lehet a legrosszabb. Kiváló, illetve nagyon rossz akkor, hogyha túlságosan beleszól a magánéletbe, és hogyha nem azt adja, amit a fogyasztó vár, azaz nem az információt. Legjobb akkor, amikor egy kiváló gazdasági fejleményről beszélünk, hiszen a gazdaság kenőanyakáról van szó, egy olyan elemről, amely megfelelő eredményeket hoz a fogyasztó számára, és a versenyképességet is növeli. Tehát nem újdonságról van szó, nagyon sok szöveg foglalkozik ezzel. Miért van most mégis előttünk egy új jelentés? Azért, mert a jelenlegi reklámtevékenység nem ugyanolyan, mint amilyen az a múltban volt. Ugyanúgy, mint Amerikában, itt is, november 29-én több mint egy milliárdos forgalmat tapasztaltunk az interneten a reklámtevékenységből kifolyólag, és ez is az egyik oka ennek a jelentésnek, hiszen a reklámtevékenységet szabályozó szövegek nem kielégítőek. A reklámtevékenység beleszól a magánéletbe, betolakodó jellegű, és van egy teljesen új eleme a reklámtevékenységnek, ez pedig az, hogy bújtatott reklámokat is látunk, amelyek nem egyértelműek. Például a Facebookra gondolok, a szociális hálózatokra, és ezekkel nem foglalkoznak a szabályozó szövegek. Vannak, vannak olyan szociális hálózatok, ahol kritikát is meg lehet jelentetni, és így egy védjegyet vagy márkanevet tönkre lehet tenni napok, hetek alatt. Tehát a múlt reklámtevékenysége nem felel meg a mai reklámhelyzetnek, hiszen olyan eszközöket alkalmaz, amelyek eddig még nem léteztek, például a kontextuális reklámot, a személyre szabott reklámot. Nagyon sokszor elfogadjuk azt, hogy bizonyos adatainkat elolvassák, illetve azokat megosztjuk. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy alap elveket kell végig gondolnunk, a magánélethez való jogot, a sebezhető lakosság védelmét, gondolok itt a gyermekekre, hiszen ők is a sebezhető réteghez tartoznak, viselkedéshez szabott reklámok őket veszik ki, veszik célul. Ezek nem egyszerű reklámok, nem véletlenszerűek, hanem célzott reklámok. Egy felnőtt ezeket megérti, átlátja ezeket a reklámokat, egy gyermek azonban nem. Új technológia tehát, új kihívás, gazdasági kihívás, gazdasági tét – egy valós politikai vita kellős közepén találjuk magunkat. Sokan azt akarják, hogy egyáltalán ne nyújjunk a reklám területhez, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a fogyasztót figyelmeztetik, például egy részletes bizalmasságra vonatkozó nyilatkozatok az interneten, illetve azt hangsúlyozni kell, hogy gyakran ezeket azonban nem olvassák el, nem értelmesek ezek a figyelmeztetések, vagy nem értelmezhetőek. A reklámtevékenységnek olyannak kell lennie, amely tiszteletben tartja a reklámban résztvevő feleket, illetve a magánéletet, a magánélethez való jogot, és a célközönségnek a, azaz az állampolgároknak a magánélethez jog, való jogát biztosítani kell. Célkitűzés tehát az, hogy tisztességes és hatékony reklámtevékenységet biztosítsunk, amely tiszteletben tartja a magánélethez való jogot egyrészt, de tiszteletben tartja az állampolgárt, azaz a fogyasztót, megfelelően tájékoztatja, nem manipulálja, és megfelelő tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak. Ez tehát a célja a jelentésnek. Tisztelt kollégák, remélem, hogy támogatni tudják és elfogadják azt. Köszönöm. Köszönöm Zsuven úrnak. Több kolléga jelezte hozzászólási szándékát. Nem fogadunk el további hozzászólási kérelmeket, de most annak a nyolc főnek, aki kért, szót most megadjuk, Bojtova asszonyjal kezdve pane vítám zprávu Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a jelentést, amely a reklámok fogyasztási magatartásra gyakorolt hatásáról szól, de a szerencsejátékokat ez nem említi. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a szerencsejátékok, a fogadás az interneten elérhető a fiatalok számára is, és ezt nem szabályozzák. Vannak olyan országok, amelyek betiltják az online szerencsejátékokat, de mégis elérhetőek ezek a honlapok. Tehát ezzel is foglalkozni kell. Van ennek egyfajta függőségi hatása, és függővé lehet válni a szerencsejátékok, szerencsejátékoktól. A fiatalokat célozzák meg nagyon gyakran, és ezek a fiatalok az életükkel, a sorsukkal játszanak, akkor is, hogyha például az alkohol reklámoknak kitesszük őket. Tehát erre oda kell figyelni. Még egy probléma, nagyon sok kaszinó található iskolák közelében. Tehát szerintem be kellene tiltani a szerencsejátékokat is, mert ez is a közérdekében történik. Köszönöm, hogy az elnök úr, Papadopoulou asszony következik. Συγχαίρω τον εισηγητή Φιλίπ Τζουβάν για την έκθεση. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a jelentés készítőnek a jelentéséhez. A jelentésben értékelik a meglévő jogszabályokat, és megvizsgálják azt, hogy a végrehajtás során mi lehetett a gond. A sérülékeny csoportok védelme, stb. Úgy tűnik, hogy a reklám nagyon fontos szerephez jut akkor is, amikor előítéleteket kell eh, leküzdeni. Örülök ennek a jelentésnek a Női Jogi Bizottság tagjaként is. Nagyon fontos a férfiak és a nők esélyegyenlőségének biztosítása jelentésben. Azt mondják, hogy mindenkit be kell vonni ahhoz, hogy a félrevezető nőke, félrevezető reklámokat le lehessen küzdeni, és hogy a nők és a férfiak közötti esély egyenlőséget biztosan lehessen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Engström kollega. Thank you, Mr. President. Uh, I'd like to talk about... Uh, the... Köszönöm, elnök úr. Én a 25-ös bekezdés utolsó részéről szeretnék beszélni, amelyet remélem ki tudunk majd hagyni a jelentésből. Ugyanis ez a bekezdés azt mondja, hogy amikor a kereső motorok egy adott keresési kifejezéshez reklámokat jelenítenek meg, hogyha a kult szó valamilyen márka név, akkor itt a jelentés azt javasolja, hogy ehhez külön engedélyezésre lenne szükség a márka tulajdonosától. Hát lehet, hogy ez így elsőre logikusnak tűnik, de a márkákra vonatkozó jogszabályokkal ellentétes. Különböző szabályok érvényesülnek. Mit jelenten egy ilyen helyzet, hogyha valaki úgy dönt, hogy mondjuk a golf szóval kapcsolatos reklámot szeretne, akkor a Volkswagen cégnek kellene ezt engedélyezni. A másik probléma meg az, hogy több millió márkanév van Európában. Tehát, hogyha valaki mondjuk a Silver szóval kapcsolatban szeretne reklámozni, akkor rengeteg márka tulajdonossal kell felvenne felvenni a kapcsolatot és engedélyt kérni. Hát ez egész egyszerűen nem oldható meg a gyakorlatban. Remélem tehát, hogy ez nem valósul meg, mert azt hiszem, hogy a kereső motorok piacát igencsak tönkre tenni, és az illegitim versenyt erősíteni. Tehát én azt javaslom, hogy a kollégák ezt ne támogassák. Köszönöm szépen, Páskal úr a következő. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, nagyon-nagyon jó az, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról beszélünk itt az Európai Parlamentben, a reklám tevékenységek területén, különösen a digitális kommunikáció új fejleményeinek figyelembevételével hiszen új technológiákat alkalmaznak a reklám tevékenységben, és nagyon sokszor félrevezetőek a reklámok, és visszaélnek a sebezhető lakossággal, mint például a gyermekekkel. A kreativitás nagyon fontos aspektusa a reklámtevékenységnek, illetve az internet használatának. Elemzést kell készítenünk a jelenlegi tendenciákról, és meg kell próbálni korlátozni azokat az eljárásokat, amelyek a gyermekek, a családok magánéletébe beleszólnak, illetve amely a családok megfelelő fejlődését gátolják. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!

Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom ezt a jelentést a reklámok fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásáról, amelyet Julian úr nyújtott be. A reklámok nem csak a gazdaság szempontjából jelentősek, hanem az egységes piacon a fogyasztók szempontjából is. A negatív hatásaikat kell csökkenteni, azokat a negatív hatásokat, amelyeket ezek a reklámok generálnak. Én nagyra értékeltem az előadó elemzését, a jogi kereteket elemezte, a meglevő szabályokat, illetve a hiányosságokat ezeknek a szabályoknak az értelmezésében és végrehajtásában. És oda jutott, hogy megfelelő szintű harmonizációra van szükség, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat pedig meg kell szüntetni, a meglevő szabályok alkalmazásával. Ez a javaslat azt hiszem, hogy megfelelő megoldást kínál a keresőmutatók szempontjából is, és az igényeket nagyon jól kiegyensúlyozza, tehát a szólásszabadság, illetve a fogyasztók védelme ki van egyensúlyozva. Megköszönöm az árnyék előadók és az előadó munkáját is. Köszönöm szépen Komi asszony és Mikolásik úrnak adom meg a szót. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A reklámoknak nagy része a kommunikációs technológiához kötődik. A reklámok néha pszichológiai jelenséget is jelentenek, és néha kihasználják a fogyasztók bizalmát. Úgy vélem, hogy a fogyasztók védelméhez szükség van ahhoz, hogy legyen egy minimális jogalkotói keret. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítő konstruktív megközelítéséért, hiszen figyelembe vette a sérülékeny csoportokat is, mint például a fiatalokat, gyerekeket is. Az előttem szólók is elmondták ezt, és én orvosként nagyon is támogatom ezt. Meg kell előzni azt, hogy félrevezető gyakorlatokat alkalmazzanak, Gyakran elhitetik a fogyasztókkal azt, hogy megerősített tanulmányokat mutatnak be, azonban gyakran ez nem így van. Meg kell akadályoznunk azokat a technikákat is, amelyek a fogyasztók magánszférájába avatkoznak be, például, hogyha a harmadik fél elolvassa e-maileket, kereskedelmi célzattal. Szerintem figyelme kell venni a magánélethez való jogot, és mindenképpen jogalkotói keretre van szükség a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Köszönöm szépen, kollégák, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk a Catch the Eye részt Kelly úrral. Nagyon nehéz határozottnak lenni a témában, különösképpen amikor a reklámok fogyasztókra gyakorolt hatását elemezzük, hiszen különböző eredményei vannak a reklámnak. Az egyes cégek milliókat költenek tévés, rádió reklámokra, rejtett reklámokra, például a szponzorálás, és így tovább. De ugyanakkor előttünk van az a dilemma, hogy hogyan értékeljük ezt. Egyfelől azt mondják az emberek, hogy az alkoholizmusra az lenne a megoldás, ha betiltanák az alkoholreklámokat. Ugyanakkor azt láttuk, hogy a kábítószer használat az elmúlt évtizedekben nagy mértékben növekedett. Illegális ez, nem lehet reklámozni, és még csak hozzá sem lehet jutni a kábítószerekhez. Tehát azt hiszem, hogy független elemzésre van szükség Európai Uniós szinten, méghozzá valódi függetlenségről, amely elemzésnek a végén megtudjuk, hogy mi a jó, mi a nem, mi hatékony és mi nem, és ezek után készíthetünk megfelelő jogszabályokat. Enélkül azt hiszem állandóan olyan eredményeket fogunk elérni, amelyek nem jók. Csak az megfelelő elemzés alapján juthatunk jó eredményekre. Köszönöm szépen, Kelly úr, mondja az elnök. Most pedig lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról a biztos úr hozzászólásával, tehát Hán úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra és az előadó beszédére. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság nevében, főként Redding alelnök nevében szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon fontos jelentésért, amely megvizsgálta a modern reklámozás, fogyasztói viselkedés különböző aspektusait. Szembe kell nézni az internet eh, fejlődésével, az új technikák fejlődésével, megfelelő adatvédelmi keretre van szükség. 2009-2010 folyamán eh, ezzel kapcsolatban konzultációkat szerveztünk, hangsúlyoztuk ennek során azt, hogy mennyire fontos az adatvédelem. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Uniónak sokkal átfogóbb és sokkal koherens megközelítést kell alkalmaznia a személyes adatok védelme kapcsán az Európai Unióban és azon kívül is. Ennek következményeként az Európai Bizottság november 4-én egy közleményt adott ki, amely egy komprehenzív megközelítést alkalmaz az, az adatvédelemet, illetően az Európai Unióban. Ez számos előnyel jár az állampolgárok számára, például szabad hozzájutást lehet kapni a szolgáltatások számára. A a technikák nagy része nem ö, foglalkozik azon a trekkinggel, és nem is aggályos ezért. Nelly Cruz kollégám az ipart felszatotta arra, hogy önszabályozó keretet hozzanak létre az online reklámozást illetően, amelyben figyelembe veszik az EU jogszabályait is, illetve átláthatóak és megfelelően adnak információt, ezen kívül felhasználóbarátok és hatékonyan végrehajthatóak. Az Európai Bizottság nyomon követi az iparágat, és be fog avatkozni akkor, hogyha nagyobb szabályozói tevékenységre van szükség. Az e-maileket, az reklám e-maileket, a bizalmasságot illetően egy évvel ezelőtt sokkal erősebb szabályokat fogadtunk el az e-privacy kapcsán, és a tagállamnak fel kell eh, lépniük a nem megfelelő eh, viselkedéssel szemben, akár szankciókkal és Ehhez azonban megfelelő forrásokra van szükség. A tagállamok 2011 májusáig kell, hogy végrehajtsák ezeket a jogszabályokat. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel kapcsán tudjuk, hogy van különbség a tagállamokban a végrehajtást illetően. A bizottság úgy gondolja, hogy az ilyenfajta különbségeket meg kell oldani a tagállamokkal való együttműködés kapcsán, és nagyobb szintű harmonizációra van szükség. Az általános zárulékok használata bizonyos játékteret ad a tagállamoknak, de azt is biztosítja, hogy megfelelő a jogszabály. Így a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel az volt a célja az Európai Bizottságnak, hogy hatékony legyen a teljes harmonizáció, vagyis azt biztosítjuk, hogy ugyanazokat a szabályokat ugyanúgy alkalmazzák minden tagállamban. Továbbra is munkálkodunk majd azon, hogy ezt a dokumentumot erősítsük, a, frissítsük. Ezen kívül az Európai Bizottság egy jogi keretet is létrehoz, amelyen foglalkozunk a különböző tanulmányokkal is, és így segítjük elő azt, hogy a direktívát egyformán alkalmazzák a tagállamokban. A szociális közösségeken történő reklámozás kapcsán fontos azt tudni, hogyha ezt bármilyen kereskedő finanszírozza, akkor az a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv keretébe esik, és ez bújtatott reklámnak minősül. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a marketing szabályozás nem a legjobb ebben az esetben, hiszen gyakran ez a szabad véleménynyilvánítást sérti. Akkor nagyon fontos a reklámozás kapcsán, ezt is figyelembe kell venni a nemzeti hatóságnak akkor, amikor öm, a jogszabályokat létrehozzák. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok rossz irányel felül vizsgálatára 2011-ben kerül majd ö, sor és ennek során foglalkozni lehet majd a gyerekek, illetve a kiskorúak védelmével is. Han, Köszönöm szépen, biztos úr. A biztos úr hozzászólásával lezárjuk erről a napi pontról a vitát, a szavazásra pedig holnap 12 óra 30-kor kerül sor. Most pedig